táblázatot. El kell kerüljük, hogy bármilyen késedelem történjen, hiszen akkor nem érjük el a megcélzott eredményeket. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért. Köszönöm. Köszönöm szépen, a vitát lezárom, délben szavazunk. Most pedig a következő napi rendi pont, szóbeli kérdés a marokkói paradocsom importról. Az első hozzászóló Mazzoni kolléga. Erminia. Tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A petíciós bizottsághoz egy szóbeli kérdést intéztünk, és ebben kiemeljük azt, hogy a bizottságunk nincs megelégedve a bizottság válaszával. A spanyol FEPEX a Gyümölcs, Zöldség, Virág és Élőnövénytermelők és Exportok Szövetségének kérdésére adott válasza, nem vagyunk megelégedve. A bizottság elsősorban a tagállamok felelősségére hívta fel a figyelmet az ár megállapításánál, de konkrét, azt a konkrét pontot nem vette figyelembe, amely a petíció alanya volt szabálytalanságok voltak a paradicsom behozatalnál és más termékeknél Marokkóból. Ezek a szabálytalanságok már pár éve az Olaf által is meglettek állapítva. Az Olaf megállapította, az Olaf megállapította, hogy szabálytalanságok voltak, mármint ami a tisztességtelen kalkulációkat illeti, ami az ide vonatkozó rendelete vonatkozik kevesebb vámot hajthatott be az EU, a belső piaci szabályok megsértéséről is szó van, illetve arról is van szó, hogy az európai termelők elszegényednek, és helyzetük kiváltképpen Spanyolországban, Görögországban, Olaszországban, Franciaországban aggodalommal tölt el bennünket. A bizottság egy új kétoldalú megállapodást kíván előkészíteni Marokkóval. Ennél a megállapodásnál úgy tűnik, hogy ismét ezeket a sokkoló tényeket nem veszik figyelembe, hanem folytatják az utat, méghozzá kívánják valósítani ezt a két oldalú megállapodást, nem kívánják szabályozni a paradicsom behozatalt, az EU-ba irányuló paradicsom behozatalt. Szerintem oda kell figyelnünk erre a témára. Itt valóban arról van szó, nagyon fontos dolgokról van szó. Arról is van szó, hogy bevándorlók áramlanak. Ezek a nagy tömegek, amelyek olyan országokból érkeznek, tehát Marokkóból az EU-ba, más észak-afrikai országokból is áramlanak Dél-Európába bevándorlók, és persze ezek a bevándorlók is hogy hm, töltik el az embereket, és ezek az emberek, a bevándorlók általában a mezőgazdaságban helyezkednek el. Unióként és olasz államként nagy nehézségeink vannak. Ezeknek az embereknek perspektívát biztosítani nagyon nehéz. Amikor az agrártermelés Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban éppen csökkenő tendenciát mutat. Mert ezek az országok hátrányos helyzetben vannak. Mit kíván a bizottság ezzel szemben tenni? Biztos úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, megpróbálok a több kérdésre reagálni. Köszönöm Mazzoni asszonynak, hogy ezt a témát felvetette, és hogy ezt tisztázhatjuk. Ha megengedik, szeretném a tisztelt házat biztosítani arról, hogy szigorúan ellenőrizzük a Marokkóból érkező paradicsom behozatalt. A mennyiséget, minőséget a marokkói cégek és a nemzeti vámhatóságok működnek együtt. A mai napig nincsen bizonyítékunk a rendszeres csalásra, a rendszeres szabálytalanságokra vonatkozóan. Egy esetről van tudomásunk, erről később szeretnék szólni. Aztán ez kapcsolódik a 2007-es évhez, amikor az Olaf valóban kiemelte azt, hogy a rendszer valóban vezethet a rendszerrel szembeni visszaéléshez, szabálytalan viselkedéshez. Ami a beérkezési árak és a vámok kirovását illeti, nos, ezek a nemzeti, tehát a tagállami vámhatóságok hatáskörébe tartozó kérdések a belépő ár, illetve a vám. Nagyon fontos a nemzeti kontextus, nemzetközi kontextus, amelyet a Doha forduló dominál, amelyet ugye még nem zártunk le. A belépési ár megváltoztatása a jelenlegi alkalmazási rendszer negatív hatással lenne az eddig elért eredményekre. Az új kétoldalú megállapodás Marokkóval az európai termelők értékei, érdekeit is képviseli, hiszen meghatározott kvótarendszeren alapul a megállapodás elősegíti a pozitívabb együttműködést, a piaci adatok közreadását a zöldség és gyümölcs ágazatban 52 ezer tonnára korlátozták a paradicsom behozatat Marokkóból. Négy piaci éven keresztül kívánjuk ezt a piaci részesedést fenntartva valamilyen szinten növelni a behozatal mennyiségét. A jelenlegi belépési árképzésnek figyelembe kell venni a nemzetközi megállapodásokat. A bizottság garantálja azt, hogy a rendeletet helyesen alkalmazzák, egy vizsgálatot az Olafon keresztül hajtott végre, Mátszonyi asszony azt hiszem erre hivatkozik. Hogy vannak-e szabálytalanságok, annak köszönhetően, hogy a végrehajtási rendelkezéseket rosszul értelmezték, a nemzeti vámhatóságok feladata, hogy megnézzék ezt. Jelenleg közé tesszük, pontosabban az adatok közététele az illetékes vámhatóság feladata. Ugye az ellenőrzésre vonatkozó kérdésre szeretnék reagálni, Szóni asszony hivatkozott erre. Azt kell mondjam, hogy a felügyelet az ellenőrzés rendszere kapcsán a bizottság, amit említettem, a marokkói paradicsom importrendszert egy cross-checking rendszerrel ellenőrizzük. Heti szinten elemezzük az adatokat, ellenőrizzük az adatokat, összevegyük az adatokat a nemzeti vámhatóságokkal által, illetve az Eurostat adatait is figyelme veszik. Tehát az Eurostat és a marokkói adatokat vetjük össze. Rendszeres vagy rendszerszerű hibákat, csalást, szabálytalanságot fel tudnánk fedni. Most pedig Erant Garcia asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt Szeretnék köszönetet mondani a petíciós bizottságnak. Köszönöm, hogy a FEPEX, a Spanyol Gyümölcs, Zöldség, Virág és Érdenövény Termelők és Exportőrök Szövetségének a petícióját elénk hozták. ez az Olaf jelentésére alapul, és szerintem Teljesen világos, hogy a bizottságnak már régóta fel kellett volna lépnie, rá meg kellett volna kérdeznie, hogy mi is a helyzet a belépési árral. De a bizottság nem úgy csak nem tett semmit, nem avatkozott be, a belépési ár módosítására vonatkozóan nem tett semmit, és, és a Marokkóval kötött megállapodásban sem vette figyelembe ezt a problémát. Ez azt jelenti, hogy a bizottság mindenképpen fel kellene, hogy lépje ott, ahol csalás gyanúja merül fel, és ahol vám bevételeket veszítünk el. Nem oldódott meg ez a probléma, amikor ratifikáltuk az EU-Marokkó megállapodást. Az ilyen, megoldások, az ilyen megállapodások nem szolgálják az európai termelők érdekeit és az európai zöldség és gyümölcs ágazat most garanciákat követel arra nézve, hogy be is tartsák azokat az intézkedéseket, amelyekben a felek megállapodnak a, meg kell tehát változtatni a belépési árral kapcsolatos szabályozást, és amíg ez nem történik meg, addig nem lehet új megállapodást kötni Marokkóval, illetve nem szabad ratifikálni ezt a megállapodást, hiszen a bizottság már lezárta a tárgyalásokat Marokkóval a megállapodásról, de most erőfeszítésekre van szükség. És már régóta követeljük azt, hogy alakítsunk ki egy az amerikaihoz hasonló határ és vám rendszert, így hatékonyabban léphetnénk fel. Geringer de Ödenberg asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A spanyol termelők eh, fordultak ezzel a petícióval az Európai Parlamenthez, és az ő véleményük eh, szerint a marokkói paradicsommal kapcsolatban az a veszély, hogy ezek eh, befolyásolják a paradicsom árát az EU-ban. Az Eurostat eh, megállapítása szerint Marokk Mexikó tavaly 70 ezernél több eh, tonna eh, paradicsomot exportált. Ez eh, sokkal több, mint a kvóta, az EU és a Marokkó között megállapított kvótának a kétszeresét exportálták az EU-ba. Ez nagy veszteségeket okoz az európai termelőknek, nem beszélve arról, hogy csökkennek a vámbevételek szabálytalanságokra került tehát sor, mert alacsonyabb áron történt a paradicsom export az EU-ban, mint amit a megállapodás rögzítene. Csatlakozom a petíciós bizottság többi tagjához azzal a kérdéssel, hogy hogyan akarja a bizottság az vám, elveszett vámbevételeket visszaszerezni. Köszönöm szépen, és Tremosa by Cells kollégája szó. Kedves kollégák, egy írásos kérdést nyújtottam be az Európai Bizottságnak. Rákérdeztem arra, hogy a különböző szolgálatok számai miért eh, nem egyeznek meg a marokkói eh, paradicsom eh, importtal kapcsolatban. Az egyik szám, a Taxud és az Eurostat száma 100 ezer tonna. Erre a bizottság azt válaszolta, hogy tisztában vannak a problémával, dolgoznak a megoldásán, de hát nem tudom, hogy a bizottság tisztában van-e azzal, hogy mit érdemelnek meg az európai polgárok, mekkora figyelmet. És nem csak Marokkóról van szó, más harmadik országokkal kapcsolatban is tisztességes módon kell tárgyalni, és nem úgy, hogy ezt az európai agrárszektor szenvedje meg. Más országokból, az EU-n kívüli országokból sokat, sok, minden, sok terméket importálunk, és ha nincs hatékony határ ellenőrzés, akkor az európai agrárium nagyon nehéz jövő elé néz. Hogyha az EU-marokkai megalapodás károkat okoz az európai paradicsom termesztőknek, akkor nagyon nehéz lesz Európában fenntartani a paradicsom termesztést, Tisztességes verseny kell, hogy legyen az alapszabály. Nem tudjuk elfogadni azt, hogy eltérő szabályok vonatkozzanak egy európai termelőre, illetve EU kívüli eh, mezőgazdasági termelőkre így elveszíti a mezőgazdaságunk a versenyképességét, és eh, ez a munkaerőpiacot is nagyon eh, hátrányosan érinti majd hogyha aszimmetria uralkodik, az semmiképpen nem segíti elő a tisztességes versenyt, és nem lehet egyelő feltételekkel versenyezni. Az EU-Marokkó megállap megállapodás ratifikálásánál kimaradt egy sor szempont, a szociális kérdések, szociális záradék, és hogyha ezek nem kerülnek bele, akkor nagy károk fogják érni az európai mezőgazdaságot. Köszönöm szépen. Krisztina az utolsó hozzászóló, amit Kecsdiájban szeretne hozzászólni, vagy pedig az utolsó hozzászóló. Köszönöm, rendben, Ferreira úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor a kereskedelmi megállapodásokról van szó, mezőgazdasági termékek eh, tekintetében mediterrán országokkal, mint Izrael, Egyiptom, akkor eh, figyelmeztetéssel kell, hogy éljünk, mert eh, ez az előállítási árakra igen nagy nyomást gyakorol, főként olyan országok esetében, mint Portugália egyre nehezebb eladni a termékeiket a gazdáknak, és a gyümölcs és zöldség kereskedelem igen nagy nyomás alá került, mert az árakat lenyomják a nagy szupermarketek a termelők hátrányára. A kereskedelem liberalizása az iparban és a mezőgazdaságban olyan termelési módszerekhez vezet, ami a nagy vállalkozásoknak kedvez, és a kisgazdaságok hátrányára lesz, és ennek természetesen kihatása lesz a környezetre, valamint az élelmiszerekre és a fogyasztókra. Ezt valahogy helyre kéne hozni. Sajnáljuk, hogy a bizottság nem figyelt oda a figyelmeztetésünkre, és nem védte az EU gazdák érdekeit, és nem figyelt oda arra, hogy megfelelő árak legyenek, főként a kis gazdaságokban. A bizottság nem vette figyelembe az Olaf jelentését sem, amely elítélte a szabálytalanságokat a marokkói paradicsom behozatalát illetően. Ennek mindenképpen hatása volt arra, hogy az árak az EU-ban csökkentek. Most az új mezőgazdasági fejezetben a biztos úgy döntött, hogy tovább növeli a paradicsom importot az EU irányába. Mikor fogják befejezni ezt a liberális fundamentalizmust, ami azt jelenti, hogy egyre többet fizetnek a multinacionálisoknak, és egyre kevesebbet a gazdáknak. Hogyan fogják kompenzálni a gazdákat, akik igen jelentős veszteségeket könyvelhetnek el? Köszönöm. Mátó Aldrover úr. Köszönöm, elnök úr. A Kanári szigetek beli, Andalúzia beli termelők mind a közösséghez tartoznak, és mindenképpen szükségük van arra, hogy a bizottság közbelépjen, hiszen nagyon nehéz helyzettel állnak szemben csalás történik. Marokkó az EU-val való megállapodás alapján olyan belépési díja rendelkezik, ami nem felel meg a rendeleteknek, és a spanyol paradicsom termelők is versenyeznek a marokkóiakkal, de diszkriminatív feltételek mellett, hiszen a feltételek, a termelési feltételek sokkal súlyosabbak, nehezebbek számukra, hiszen figyelembe kell venniük a különböző termelési, egészségügyi feltételeket, amelyeket az EU szab meg, és ezek viszont nem érintik a harmadik országokat. Itt a lényeg mindig a minőség, és éppen ezért eh, ezen gazdák számára nagyon nehéz megmenteni, fenntartani a termelést. A bizottság viszont nem figyel oda, hogy a belépési díjak, a kapcsolatos szabálytalanságok továbbra is eh, fennállnak, és ezt az Olaf is jelezte. A bizottság megadta ezt a lehetőséget Marokkonak. Nem elég, hogy azt mondja a bizottság, hogy a nemzeti hatóságoknak kell felügyeletet gyakorolniuk. A bizottságnak lépnie kell, hogyha a megfelelő lépéseket meg kell tenni. Elfogadhatatlan, hogy ilyen hatalmas mennyiségben lép be marokkói paradicsom, közben nem fizetnek vámult és a bizottság pedig semmit nem tesz. A bizottság megkötötte ezt az egyezményt Marokkóval, és ne számítson ránk, hogyha a helyzet nem javul. Ez a tisztességtelen verseny Marokkóval nem folytatódhat, a kötelezettségeknek eleget kell tenni, viszont a kanáriai, andalúziai és egyéb spanyol tartománybeli termelők érdekében lépnie kell a bizottságnak, addig, amíg nem lesz túl késő. Andreas Bare asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. 2003 óta kérjük, hogy módosítsák a parlamentben a behozatali árképzést. A parlament kérte a tagállamok Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Görögország, Portugália támogatásával kérte ezt. A nem megfelelő alkalmazása az illetékes a rendeletnek oda vezet, hogy tisztestéktelenül használják a levonási gyakorlatot és ez oda vezetett, hogy kevesebb vámbevételük volt az érintett országoknak. A zöldség és gyümölcs ágazat az ötös szikkelyre hivatkozott a rendeletben. Erre lehetne hivatkozni. Az OLAF, az Európai Csalás ellenes hivattal is azt mondta, hogy voltak szabálytalanságok, amelyek a számítási, a levonási módszer tisztességtelen alkalmazásából adódnak. Fel kellene lépni, kellene valamit tenni, a tagállamokat is fel kell kérni. 16 éve követeljük az európai zöldség és gyümölcs ágazatból, a spanyol termelők Murciából, Valenciából és Andalúziából kérik, ezt őket érinti ez az ügy. A fogyasztóknak is káros ez. Köszönöm szépen, de Castro úr. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Az Agrárbizottság, illetve a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, az INTA Bizottság jelenleg napirendre tűzte ezt a fejezetet, méghozzá a Marokkova kötendő társulási megállapodás mezőgazdasági fejezetét tárgyaljuk, és most itt van ez a téma. Nos, a, az európai termelők kárt szenvedtek a paradicsom behozatal megnövekedett, a zöldség behozatal is összességészeben, és persze aggodalommal tölt el bennünket ez, mert nagyon gyakran az a helyzet, hogy sokszor a megállapodásokat úgy kötjük meg, hogy a jogkereskedelmi feltételek elérés érdekében egy kicsit háttérbe helyezzük az agrár ágazatot. A Magreb államokra is vonatkozik ez. Szolidárisnak kell lennünk. Köszönöm szépen, elnök úr. García Perez asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, a FEPEX szövetség petíciót benyújtói által elmondottakat teljesen magaménak érzem. Nagyon fontos, hogy a bizottság ennek a rendeletnek néhány cikkejét még nézze meg még egyszer néhány fejezetét, ami a számítási módszert illeti, a három módszer egyikét meg kell szüntetni, a levonási módszert kellene megszüntetni. Ez a legfontosabb változás, amit eszközölni kell, mert a, nyilvánvalóan azt a szabályt választják ki az érintettek, amely segítségevel elkerülhetik a vám befizetését. A Marokkóval ratifikálandó új megállapodásról szólva, nos hát a bizottságnak valóban javítania kellene a rendszeren. Látjuk, hogy egy jól működő behozatali árrendszerre van szükség. Ezt a, el is várhatják tőlünk a gazdák. Most pedig a KSDI eljárásban Lavia úr kap szót először. Elnök úr, biztos úr, véleményem szerint ez a mai eszmecsere a FEBEX petíciója kapcsán nagyon jó időpontban zajlik. Ugyanis a parlamentben velünk párhuzamosan most folyik egy megbeszélés az EU-marokkói kereskedelmi megállapodásról. A bizottság ezt a problémát még mindig nem tudta megoldani, és a parlament nyomatékosan felhívja a bizottságot arra, hogy az új megállapodás tárgyalásokkor ezt a problémát vegye figyelembe. Nem lehet, hogy ez a nagy szabadkereskedelmi hullám ilyen súlyos károkat okozzon az európai termelőknek. Meg kell védenünk a gazdák érdekeit, és ez nem csak a paradicsomtermelőkre vonatkozik, hanem minden zöldség és gyümölcs termelőre, akiket különösen súlyosan érinti az, ez a piacnyitás. Pancéri úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem ez a kritika, ami ma itt elhangzott a teremben, nagyon is jogos. Még nagyon sokat ennivaló, Csak így tudjuk elérni, hogy a Marokkóval megkötendő megállapodást mi is el tudjuk fogadni kiegyensúlyozott megoldást szeretnénk, ugyanis az európai termelők nagyon nehéz helyzetben vannak. Átlátható versenyszabályokat akarnak az agrárpiacon a termelők és ezeket a problémákat kell először rendezni, mielőtt ratifikálnánk a megállapodást Marokkóval. Felszólítom a bizottságot arra, hogy találjanak megfelelő megoldást, amelyel védeni tudjuk a termelők érdekeit is, és különösen a Magreb országban most zajló események tükrében nagyon nagy elővigyázatosságra van szükség a megállapodással. Nem lenne jó, ha mindez oda vezetne, hogy a helyet, hogy paradicsomot importálunk ezekből az országokból, nagyon sok menekült érkezne innen. Köszönöm szépen, Rumu Éva asszony. Köszönöm szépen. Azt hiszem a tapasztalatok azt mutatták, hogy a e, business as usual nem működik, nem e, tehetünk mindent ugyanúgy, mintha semmi nem történt volna, és ez a Magreb országokban zajló események kapcsán különösen nyilvánvalóvá vált. Van, aki azt mondja, hogy ilyen körülmények között a Marokkó, Marokkóval nem is lehet megkötni ezt a kereskedelmi megállapodást. A halászati szakbizottság jelentéstevőjeként nagyon fontosnak tartom, hogy tisztázzuk ezeket a dolgokat. Most azt mondjuk, hogy paradicsomok, vagy más Európába behozott termékekre olyan szabályok kell, hogy vonatkozzanak, mint az EU-ban előállított termékekre, és ezt a szabályt be kell tartani máskülönben eh, megkérdőjeleződnek az alapok, a keretek. Itt nem protekcionizmusról van szó, hanem igazságosságról a kereskedelem területén, és megfelelő keretekre van szükség ahhoz, hogy felelősség teljesen járassunk el. Kutinez. Úgy érez, Kutinez úr következik. Asszony, bocsánat. Elnök úr, ha az összes kollega, aki megérti a földközi tenger térségének problémáját, például a Kanári-szigetek, Murcia és Almeria problémáját, ez a spanyol delegáció számára igen frusztráló, hiszen a bizottság nem tartja tiszteletben ezeket a megállapodásokat. Tudjuk, hogy a Szahara alatti bevándorlók, a marokkói bevándorlók áramlata merre iránylik, és tudjuk, hogy itt gazdasági nehézségek vannak, megérkeznek ezek az emberek, viszont azért jönnek, mert nem tudnak megfelelő jövedelmet szerezni a családjuknak. A bizottságnak vállalnia kell a szerződésből erődő eredendő felelősségeket, és lépnie kell az állampolgárok számára diszkriminációmentesen kell behozni termékeket, és itt még a növényegészségügyi feltételek is igen bizonytalanok. Köszönöm, Jár úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Az európai belső piac azért is jött létre, hogy jobban megfeleljünk a fogyasztóvédelemnek. A fogyasztónak joga van ahhoz, hogy Európában mindenütt igazságos körülmények között termesztett egészséges termékeket fogyaszthatóson. A liberalizáció, a piacok megnyitása, a piaci kvóták három követelménynek kell megfeleljenek. Az engedélyezett import mennyiséget ellenőrizni kell, ugye ez a mennyiségi oldal. A második a minőségi oldal, a termékek minőségét is ellenőrizni kell. Ez érinti persze a termelési helyeket. A harmadik pedig az Európai Unió gazdáira tett hatásos figyelme kell venni. Azt gondolom, hogy Általában az üzleteket, amiket megkötnek, az ipar érdekei számára kötik meg. Általában a mezőgazdaságot háttérbe szorítják. Azt hiszem, hogy ezt a Marokkóval kötendő társulási megállapodás kapcsán még egyszer gorcső alá kellene venni. Köszönöm szépen. Mr. Dantin. Dantin úr. Dantin úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok a spanyol gazdáknak, termelőknek, akik ezt a petíciót beadták, és ez megfelelő időpontban érkezett. Hónapok óta a parlamentben kérjük a bizottságot, hogy figyeljen oda a belső gazdaságunkban rejlő veszélyeket, amelyek kétoldalú megállapodásokból erednek. Természetesen Marokkó fejlődésére odafigyelünk. Természetesen azt is tudjuk, hogy a marokkói lakosságot otthon kell tartani, és ez a legjobb módszer, ez elkerüli, hogy egy csomó bevándorlási problémával küzdjünk majd meg holnap. De amikor a bizottság azt mondja, hogy az új megállapodás csak egy régi helyzetet rögzít, akkor közben ott van az OLAF jelentése, és a bizottság által jelzett helyzet nem a reális helyzet. Egy másik dologra hívnám fel a bizottság figyelmét a megtárgyalt és újra tárgyalt feltételek lehetővé teszik a marokkói termelők támogatását. De milyen termelőkről beszélünk? Az exportőrök, nagy agró mezőgazdasági és élelmiszeripari cégek, amelyek hatalmas termelő területeket hoztak létre Marokkóban, és nem a kis termelő hasznosítja a megállapodást, mert nem olyan feltételek mellett termelnek, amelyek a az európai piacnak megfelelőek lennének, és az európai követelményeknek. Úgyhogy ezt a témát kérem felülvizsgálni, ezt kérem a bizottságtól. Köszönöm. Most pedig Sefcovics biztos úri a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, számokkal kezdem, mert több hozzászóló is adatokat emlegetett. Az EU importja 185 ezer tonnáról 295 ezer tonnára emelkedett 2010-re, ami pedig a friss élelmiszer importot illeti, az EU importja 242-ről 492 ezer tonnára emelkedett, és ez 76-ról 59%-ra csökkent. 80 millió 16-18 millió tonnából 6,5-7,5 millió tonna a friss árupiacra irányul. Úgyhogy ez a problémát megfelelő arányokban mutatja. Hogyha az új marokkói megállapodásra van szó, a bizottság úgy hiszi, hogy ez szerény, kiegyensúlyozott, és hogyha ezt elfogadjuk, akkor a bizottság biztosítani fogja, hogy az összes feltételt betartsák. Ami a plusz mennyiségeket illeti a vámtarifa kvóta mellett, ezeket fenntartjuk addig, amíg az évi szint 300 eh, ezer tonna lesz, és az plusz 52 ezer tonna mellett 285 ezer tonna a vámtételek eh, mellett eh, fog érkezni, a szokásos import mellett, amit az Erga Omnes rendszer keretében bonyolítunk. Elnök úr, egy másik problémára szeretnék utalni, mégpedig az, hogy mi nem cselekedtünk. Ezeket az állításokat nem fogadhatom el, mert nem volt ez a rendszer problémás, egyetlen egyet kivéve, egyetlen egy esetet kivéve, itt az Olaf vizsgálatot folytatott, és a francia bíróság elé vitte az ügyet, még nem sikerült teljes mértékben bizonyítani a dolgot, de az eljárás elkezdődött. Ami pedig a növényegészségügyi standardokat illeti, a bizottság a lehető legmagasabb szintű kontrollt biztosítja, és a lehető legmagasabb normákat kívánja alkalmazni, akkor, amikor friss élelmiszer érkezik az EU-ba. Megértem az EU parlamenti képviselők éberségét, és a mezőgazdasági szektor éberségét is, hiszen ez igen releváns kérdés. Szeretném megnyugtatni őket, hogyha a szervezet meggyőződik csalásról, és ha erre konkrét bizonyíték van, akkor a, ez a bizottsághoz érkezik, és a bizottság tanulmányozni fogja a megfelelő lépéseket, ha ez szükséges. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek. Most ezt lezártuk, és 12 óráig felfüggesztjük a plenáris ülést.